Szerdán a 74. cikk értelmében a megfelelő rendes jogalkotási eljárás keretei között elfogadjuk a jogszabályokat, és ezeket közé tesszük a jegyzőkönyvekben. Most pedig nézzük a napi rend elfogadását. Az elnökök